jelentése következik az EU biodiversitási stratégiájának félidős felülvizsgálata, és akkor kérem Demeszker urat, hogy jelentéstevőként ő szóljon először. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A biológiai sokféleségbe való beruházás Rendkívül fontos egy intelligens, fenntartható, inkluzív, azaz befogadó Európában. Ezen túlmenően a biológiai sokféleség gazdasági és társadalmi előnyöket is kínál. Minden hatodik európai munkahely függ a biológiai sokféleségtől, illetve a természettől, a Natura 2000 hálózat területe pedig illetve a Natura 2000 hálózat hozzáadott értéke jóval meghaladja költségeket, hogyha nem sikerül teljesítenie a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiát, akkor az hatalmas veszteségekkel jár majd. A biológiai sokféleség csökkenése a fajok kihalása szempontjából rendkívüli problémát jelent, mégsem teljesítettük a stratégiában meghatározott célokat, még félúton sem járunk. Annak ellenére, hogy vannak reményt keltő jelek, azt kell mondanunk, hogy az általános kép, illetve az összkép mégsem ad okot derülátásra. A, az élettereknek körülbelül csak a 26%-a van jó állapotban, nem tudjuk elkerülni a jelentős erőfeszítések nélkül azt, hogy 2000, úgy, mint 2010-ben, hogy 2020-ban is kudarcot valljunk és eltévesszük a célokat. A jelentésemben azt fogalmaztam meg, hogy mindenképpen szükség van a politikai akarat, a politikai szándék fenntartására az összes szinten. Jobb végrehajtásra és betartatásra, érvényesítésre is szükség van, minden szereplőt be kell vonni, az egyes polgárokat is. Kedves kollégák, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek rendkívül fontosak az elmondottak szempontjából. A természetvédelmi irányelvek elemzése, felülvizsgálata szempontjából azt a nézetet képviselem, hogy ezeket nem szabad átdolgozni, sokkal inkább a már meglévő szabályokat kellene teljes mértékben végrehajtani. A meglévő irányelvek átalakítása, módosítása jogbizonytalanságot teremtene, megakadályozná a célok elérését, és gyengítené a természetvédelmi politikánk mérföldköveit vagy sarokköveit. Az esetleges problémák nem a jogszabályokból adódnak, hanem azzal függnek össze, hogy a meglévő szabályokat nem hajtjuk végre megfelelő módon. Nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel, a Környezetvédelmi Szakbizottság szinte egyhangulag támogatott engem ebben az álláspontomban, és azt hiszem, a parlamentben, itt a plenáris ülésen is nagy többséggel meg fogjuk szavazni a jelentést, és ezzel világos üzenetet fogalmazunk meg a bizottság felé. Több mint 500 ezer európai polgár a Nature Alert kampány révén mellesleg támogattam az irányelvek vizsgálat, felülvizsgálatát és a környezetvédelmi tanács és támogatásának adott hangot, és úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen szükség van a végrehajtás javítására. Az úgynevezett fitness check azt mutatja, hogy a természetvédelmi irányelvek akkor működnek jól, hogyha azokat hatékonyan, célzottan végrehajtjuk. Vella biztos úr a múlt héten önnel együtt az Antwerpeni kikötőben jártam, láthattuk, hogy a gazdasági fejlődés és a természetvédelem hogyan tudnak egymással párhuzamosan működni. Egy folyosó révén sikerül összekapcsolni Európa két legnagyobb kikötőjét, és mindeközben védeni a kikötőben és kikötő körül található érzékeny flórát és faunát. A célzott proaktív megközelítés, amely Antwerpenben is megvalósul, jól példázza, hogy a végrehajtás kell, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, nem pedig a meglévő szabályok reformja. A bizottságnak itt fontos szerep jut, jobb irányelveket kell készíteni, jobb javaslatokat kell készíteni, és gondoskodnia kell arról, hogy az iránymutatásokat mindenki betartsa. Szeretném az Európai Bizottságot megkérni arra, hogy valóban hallja meg a hangunkat, és állítsa le a fitness check eredményezte bizonytalanságot. Nem vesztegethetjük tovább az időt. Hogyha 2020-ban el akarjuk érni a céljainkat, akkor mindenképpen el kell érnünk az irányelvek teljes körű átültetését másrésztről, azt várom a bizottságtól, hogy kiegészítő jellegű innovatív megoldásokat is javasoljon, annak érdekében, hogy Európában megállítsuk a biológiai sokféleség csökkenését, például a környezetbarát infrastruktúra transeurópai hálózata létrehozása révén, annak érdekében, hogy a védett területeken kívül ne csökkenjen a biológiai sokféleség. A biológiai sokféleség csökkenése veszteséget jelent a gazdaság, az egyes polgárok és a természet szempontjából is. Remélem, hogy támogatni fogják az erőfeszítéseimet abban, hogy a biológiai sokféleség ne csökkenjen tovább. Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek is a rendkívül konstruktív együttműködést. Megtiszteltetés és öröm volt önökkel együttműködni. Köszönöm. Vele úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is eh, szeretnék köszönetet mondani jelentés készítőnek, eh, Demeszmeker úrnak a jelentéséért, illetve a felülvizsgálatért. Nagyon őszintén eh, ön ez a 2020-as biodiversitás célokról szól holnap, ami elfogadásra kerül majd elsoglás, az egy nagyon határozott üzenet az ökoszisztéma és az e- emberi jólét és a szociális gazdasági fejlődés szempontjából. Ugyanakkor a jelentés egy másik üzenetet is megfogalmaz, hogy védelmezni kell, a, illetve lehetőséget kell adni a, a, a különböző beruházásokhoz. És fontos, hogy elérjük a 2020-as biodiversitási céljainkat. A vizsgálat, a félidős felülvizsgálat az mutatja, hogy miért vagy tartjuk a félidőben, és egyetértek Demes Mekker úrral, hogy egyenre úgy tűnik, hogy nem fogjuk elérni a célunkat, mert egyenre veszítünk a biodiversitástól, és ennek nagyon komoly következményei vannak. Következménye vannak ennek az élelmiszerbiztonság szempontjából, a fenntartható szociális gazdasági fejlődés szempontjából, és komoly hatása van a klímaváltozás és a nemzetközi kötelezettségvállalásaink szempontjából is a 2030-as eh, agendának az elfogadása szempontjából is fontos ez. Kétségtelen a bizottság nagyon gondosan meg fogja fontolni a parlamentnek az ajánlásait uniós szinten, és egyetértek, hogy azon túl, hogy az uniós eh, politikai kereteket eh, betartjuk, nagyon komolyan és erősebb végrehajtásra van szükség a terepen. Az erőfeszítéseket minden szinten mobilizálni kell, és nagyon sok ágazat kapcsolatban, hogy a, a biodiversitási céljainkat eh, teljesítsük. Teljes mértékben végre kell hajtani az uniónak a természetre eh, vonatkozó eh, különböző rendelkezését, például a Natura 2000 és, a, és biztosítanunk kell hatékony finanszírozását és gazdálkodását is a Natura 2000 színhelyeken az uniónak a ö, szabályozása a lehetőleg magasabb ö, reagálást ö, hozta magával, körülbelül fél millióan. A konzultáció tehát mutatta, hogy mennyire fontosnak tartja az európai állampolgár a biodiversitást és a természet kérdéseit. És ez nagyon nagy mértékben bizonyított társra került. Tehát az állapotvizsgálat megint csak egy lehetőség, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a környezetvédelmi irányelvek, ami kulcsfontosságú eszközök, hatékonyak is legyenek, és végrehajtásra kerüljenek. Vannak kérdések a forrásokkal, a tudásmegosztással, és a az érintett felek elkötelezettségével is. Mindezekre oda kell figyelnünk. Szeretném tájékoztatni a parlamentet, hogy a bizottság hamarosan meg fogja hozni a helyzet vizsgálatával kapcsolatos követel, következtetéseit a tavasz folyamán. A természeti irányelv nagyon fontos az európai biodiversitás vesztése szempontjából, de ez önmagában nem elegendő, többet kell tennünk, hogy a biodiversitást védelmezzük, helyreállítsuk, és az ökoszisztémákat is fenntartsuk, illetve helyreálljuk, és megvalósítsuk a Natura 2000 hálózatot. El kell, felismerni, fel kell ismernünk, és meg látnunk el, hogy mit hoz a biodiversitás a szélesebb átfogóbb céljait meg kell valósítani a stratégiának, és eh, a fenntartható termelés és fogyasztás eh, mellett kell mindezt tennünk. Nagyon világos, hogy eh, a, ö, fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy milyen értéket képvisel a biodiversitás és a természetes, mert ezek önmagukban is értéket képviselnek, és fontosak az állampolgárok számára. Azért is, mert ettől függ jövőbeni gazdasági, társadalmi fejlődésünk. Ezt jobban kell látni, és ezt integrálni kell a tervezésbe és a döntéshozatalba is. A félidős felülvizsgálatunk rámutat pontot a mezőgazdaság erdőgazdálkodásra, amik körülbelül 8%-át teszik ki az európai földterületnek. Ez nagyon mutatta azt is, hogy mennyire fontos a tengerészet, a hajózás és a halászati kérdésekkel való foglalkozás és mindig olyan megoldásokat kell találnunk, amik meg, leállítják a biodiversitás további elvesztését. Vannak jó példák és jó gyakorlatok, és ezek fontos üzenetet jelentenek, azt mutatják, hogy igenis elérhető a 2020-as biodiversitási célkitűzés. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a, az invázív fajokkal való foglalkozás is nagyon fontos volt, és ez lehet lehetővé tette, hogy célzott intézkedéseket hozzunk a terepen. Ez ugyanakkor még azt jelenti, hogy még nagyon messze vagyunk az Európai Unió biodiversitás elvesztésének megakadályozástól. Nem vesztegettük az időt, és kidolgoztuk az e, fajoknak a listáját is, amelyek aggasztóak Európában és fontos, hogy ezt a, az év második részében aktualizáljuk. És végezetül globális szinten nemzetközi kötelezettségvállalásoknak is hangot kell adni, hogy milyen okai vannak a globális biodiversitás vesztésnek, túl a túlfogyasztáson és a kereskedelmen, és mindezt együtt kell tennünk úgy, hogy 2020-ra pozitív eredményt tudjunk elérni, ami egy nagyon fontos lépés lesz a 2030-as fenntartható fejlődési céljaink szempontjából. Köszönöm. A Fejlesztési Szakbizottság nevében Sebastian képviselőnek adok szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Igen, időszerű és nagyon fontos jelentésről van szó. A Fejlesztési Szakbizottság szeretne minden egyes frakciónak köszönetet mondani ezért a szövegért, mert a kéréseinket, kérdéseinket figyelembe vették a szövegben. Az Európai Unió semmilyen olyan politikát nem szavazhat meg, és nem indíthat el, amely a biodiverzitás ellenébe megy. A biológiai sokszínűséget sértő intézkedéseket nem támogathat az Európai Unió. Nincsen fenntartató fejlődés biodiverzitás nélkül, mint ahogy biodiverzitás sincsen fenntartató fejlődés nélkül. Maga a jelentés teljes mértékben egyértelmű, ugyanis ez kimondja, hogy a fenntartható stratégiáink nem megfelelőek. Illetve valamilyen szinten jogszabályok még csak léteznek, de sajnos ezeknek a végrehajtása gyengélkedik. Ezért mindenkit arra kérek, hogy igennel szavazzon, mert a biológiai sokféleség védelmében sokat segíthet ez a szöveg. Köszönöm, és elnézést, hogy túlléptem az időmet. Köszönöm, a frakciós hozzászólások következnek. Linz képviselő a néppárt nevében. Másfél perc. Biztos úr, elnök asszony, kedves kollégák! Szívből köszönöm a jelentéstevőnek a rendkívül hatékony együttműködést. A néppárti frakció támogatja, hogy legyen egy erős, célzott reakció a parlament részéről a biodiverzitási stratégia felülvizsgálatára vonatkozólag. Mindenképpen utalni kell a két központi jelentőségű természetvédelmi irányel fitness csekjére is. Néppárti jelentéstevőként úgy gondolom nem kell felülvizsgálni a két irányelvet, nem a jogalapot magát kérdőjelezem meg, hanem Inkább azt követelem, hogy a 28 tagállammal legyen meg a politikai szándék a jobb végrehajtásra vonatkozóan. A saját kezdeményezésű jelentésünknek a félidei felülvizsgálatra kellene összpontosítania, és nem kell lefednie a biodiverzitás egész területét. Szeretném, hogyha világos egyetemű üzenetet fogalmaznánk meg a bizottság és a tanács felé. A néppárt ezért helyenként részenkénti szavazást kért a holnapi szavazás során. A jobb biológiai szempontjából fontos minden érintett fél részvétele a folyamatokban, nem szabad például a gazdánk feje fölött dönteni a természetvédelmi kérdésekben, hanem mindenkivel egyeztetni kell. Helytelennek tartom azt, hogy a nemrégiben megreformált közös agrárpolitikát már most elítéljük, meg kell várni, hogy a reformok hathassanak, mielőtt gondoskodunk a további módosításokról. És nem csak a jogszabályok az egyetlen lehetőség a kezünkben, például a szerződések is lehetőséget jelenthetnének. Köszönöm. Szorít az idő, mindenki tartsa be a felszólalási időt. A szocialisták nevében Kadenbach képviselő. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, két üzenetem van először is. Komolyan gondoskodnunk kell a biológiai sokféleség védelméről, és másodszorban az Európai Parlament világos üzenetet képvisel, ezt a holnapi szavazás is meg fogja erősíteni. Nincs szükség a természetvédelmi irányelvek átalakítására, megreformálására. A példák azt mutatják, hogy ott, ahol a végrehajtás megfelelően megtörténik, ott ezek az irányelvek fenntarthatóságot eredményeznek a biológiai sokféleség területén. Hogyha most mindent megváltoztatunk, az bizonytalanságot teremtene és negatív hatással járna, biztos úr. Önhöz fordulunk azzal a kérdéssel, hogy óvjuk meg a biológiai sokféleséget, óvjuk meg a természetet, de semmiképpen nincs szükség az irányelvek átdolgozására, megváltoztatására. Szükség van a bizottság támogatására a végrehajtásban és a jogszabályok érvényesítésében a tagállamokban. Ez ugyanis a gond. A tagállamok nagy része sok területen mulaszt. A végrehajtásban kell hosszú, hosszú, hosszú távú eredményeket elérni. A biológiai sokféleség érték naponta 150 faj hal ki a világon, ez összefügg a talaj minőségével, a víz minőségével, az ökoszisztéma szolgáltatások minőségével. Próbáljuk meg közösen a tagállamokban a meglévő irányelvek végrehajtásának fontosságát világossá tenni. Az Euróbarométer felmérések azt mutatják, hogy a polgárok a biodiverzitás mögött állnak, támogatják azt, meg kell, életet kell lehelnünk a meglévő szabályokba, és nem kell a szabályokat megváltoztatni vagy egyszerűsíteni, mert ez bizonytalanságot teremtene, és ezáltal romlana a helyzet. Közösen biztosan el tudjuk érni 2020-ig a célokat. Az ECR nevében Visnyevska képviselőnek adok szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Nincs kétségünk afelől, hogy a biológiai sokféleség védelemre szorul. Lengyelország nagyon szép biológiai sokféleséggel büszkélkedhetett, de ez veszélyben van, és úgy gondolom, hogy Démesmaker kolléga szövege rendkívül jól tálalja ezt a kérdést. Vannak már létező jogszabályok, de bizonyos javaslatok, például a zöldek által beterjesztett javaslat a palagáz kitermelése ellen túlzottan messzire megy. Valahogyan erősítenünk kell energiafüggetlenségünket Oroszországtól, és ennek jó lehetősége a palagáz kitermelése, és ezt megtehetjük úgy, hogy a biológiai sokféleség nem sérül. Tehát nem tudományosan megalapozott az, hogy a hidraulikus repesztés károsabb lenne a biológiai sokféleségre, mint más energiák. Köszönöm szépen, Beerder asszony, szó parancsoljon. Ez a félidős felülvizsgálat egyértelmű, hogyha a tagállamok nem szedik össze magukat és nem hajtják végre a jogszabályokat, akkor az Európai Unió megint csak nem fogja tudni teljesíteni a 2020-as biológiai sokféleségi célkitűzéseket, mint ahogy 2010-ben sem teljesítette. Tehát át kell alakítanunk a jogalkotásunkat, és a környezetvédelmet megfelelőképpen kell védenünk. Ebből a szempontból rendkívül fontos a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv. Számos olyan élőhely van, amelynek komoly védelmet kellene kapnia, és hogyha az irányelveket felül akarják vizsgálni, akkor megint csak több éves jogi bizonytalanság lép érvénybe, ami alatt nem fogjuk tudni végrehajtani a környezeti célkitűzéseket. Tehát jobb jogalkotásra van szükség, de leginkább a létező jogszabályok jobb végrehajtására. Hogyha nem tudjuk betartani a biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzéseket, az 50 milliárdos veszteséghez vezet majd a szolgáltatások területén, és nagyon sokat veszítünk majd a biológiai sokféleségből. Mindannyian tudjuk, hogy az óra ketyeg, biztos úr, vannak olyan feladatok, amelyeknek, amelyeket önöknek kell elvégezniük a 2020-as célkitűzések érdekében. Elkötelezi magát arra, hogy a tanácssal együttműködve mindent megtesz majd ennek érdekében? Tudjuk, hogy a legnagyobb probléma a tagállami végrehajtás hiánya, a tagállamok nem vállalják a felelősséget, és éppen ezért rendkívül sajnálatos, hogy a tanácsnak egyetlen képviselőit sem látom a teremben. Biztos úr, halandó ön arra, hogy megfelelő környezetvédelmi felülvizsgálatot és ellenőrzést valósítson meg az EU egész területén? A polgárok azt szeretnék, hogy megfelelő eszközöket kapjanak arra, hogy elszámoltathassák kormányaikat. Gondolom, hogy érti azt a frusztrációt, amivel itt állunk, és tisztában van azzal, hogy milyen lépéseket kell megtennie. Köszönöm. kékkártyás kérdésekre nem adok már lehetőséget, mert nincsen időnk, és még nagyon sok hozzászólónk van. Ezen kívül még az egyperces megszólalásokat is meg kell hallgatnunk, Bajlán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság nem ad jelentős eredményekről, nem tud beszámolni az ekoszisztéma és a biodiversitás területén Sajnos csak a címszavak közül, a hat címszó közül egy az, amelyik igazán ellépést mutat. És nem halljuk azt, hogy kategorikusan betartásra kerülne a természetvédelmi irányelv. Ez egyetemen kimondja az ökológiai élőhelyek védelmét és védelmet. Itt egyértelmű minden nem lenne célszerű a felvét, felülvizsgálata az idejének. A probléma az a maga a végrehajtás, nem pedig a jogszabály. Tehát fél ezer állampolgár nagyon is hatékonyan válaszolt a kérdésre. Tehát az a kérdés biztos hogy ön oda hallgat-e hallgat az állampolgárok hangjára? Fél, nagyon jó ez a jelentés, és nagyon jó az együttműködés a különböző frakciók között ami működik, akkor azt ne javítsuk meg, és mindenképpen ki kell ezt mondani. Nagyon sok szép szó hangzik el, és nagyon sok minden ugyanakkor fenyegetően hangzik, ez egy nagyon fontos célkitűzés, de le, az eredmény lehet az is, hogy egyszerűen csak jogbizonytalanság lesz belőle. Tehát eh, a természetvédelmi irányelveket hagyjuk békén, egyszerűen a végrehajtásra összpontosítsuk, és hajtsuk végre, érjük már el, hogy ezek végrehajtásra kerüljenek. Én tudom, hogy nyomás van a bizottságon is, de mi képviselők mindenképpen készen vagyunk, hogy támogassuk ön biztos úr, és, azt, és meg akarjuk védeni együtt a természetet is. Tehát szeretném megemlíteni az Orhusz konvenciót, eh, amely, és a fontos, hogy adott esetben a bírósághoz is forduljunk. Megvannak a megfelelő eszközök, csak egyszerűen nem használjuk őket. Figyeljünk oda, és hallgassuk meg a régió képviseletét, a tanácsa, a parlamentet, mert a front egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés kitűnő mi is hozzá szóltunk árnyék jelentési, jelentéstevői szinten. Jó a jelentés, konkrét javaslatokat tartalmaz, mindenképpen támogatni fogjuk. És azután, amit meghallottunk a vitában, azt hiszem, hogy a plenáris pozitívan fog szavazni. A gond az az, hogy a jelentés támogatása ellenére sem fogjuk elérni a biodiverzitási célkitűzéseinket 2020-ra. A félidős vizsgálat egyszerűen katasztrofális, semmiféle cél sincs abban a helyzetben, hogy megvalósuljon 2020-ra. A helyzet egyszerűen katasztrofális, és ez elszomorító, hogy a tagállamok milyen keveset tesznek a biodiversitás védelme érdekében, illetve azon szabványok meghozása érdekében, amivel védhetőek lennének. Tehát észre biztos úr, azt kérjük, hogy a két irányelv maradjon meg felülvizsgálat nélkül, de ragaszkodjunk a jobb végrehajtáshoz. Assusszó, Assusszó Ayuso asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A biológiai sokféleség nagyon fontos, főként az én hazámban. Mi támogattuk a legerősebben a Natura 2000 hálózat létrehozását, és az elmúlt években nagy mértékben hozzájárultunk a földközi tengeri térség védelméhez is. Úgy véljük, hogy egy nagyon jó keretet alakítottunk ki, egy robusztus keretet, fontos lépéseket foganatosítottunk, és úgy gondoljuk, hogy a keretfeltételeken nem kell változtatni. Ehelyett inkább arról van szó, hogy a meglévő jogszabályok megfelelőbb végrehajtását kell elérni, és támaszkodnunk kell az eddigi tapasztalatokra. a jogalkotás megváltoz, illetve a jogszabályok megváltoztatása egy visszalépést jelentene, a biológiai sokféleség védelmében a meglévő stratégia egy jó stratégia, de nagyon fontos, hogy a bizottság a tagállamokkal együtt most olyan rendelkezéseket, szabályokat terjeszem be, amelyek világosabbak, egyértelműbben fogalmaznak, és ezáltal az összehasonlíthatóság is lehetővé válna. Szeretném felhívni még a figyelmet arra, hogy nagyon nagy problémákkal szembesülünk például Spanyolországban, ahol az ország északi részén nagy gondot jelentenek az idegenhonos inváziós fajok. Mindenképpen meg kell oldani ezt a problémát. Briano asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biodiverzitás elvesztése, a klímaváltozás, a környezetszennyezés mind rendkívül fontos problémák, melyek ellen fel kell lépni. Ne felejtjük el, hogy a biodiverzitásnak nagyon komoly gazdasági kihatása van, 4,5 millió munkahely függ csak a Natura 2000 hálózattal védett ökoszisztémáktól. Az idegen invazív fajok által okozott problémák is óriási mértékűek, tehát számos indok van arra, hogy a biológiai sokféleséget védjük. Minden szereplőnek, a mezőgazdászoknak, az erdészeknek, a vadászoknak, a halászoknak, a politikusoknak együtt kell dolgozniuk ezeken a célkitűzéseken. A halászat számunkra különösen fontos ágazat, és ne feledjük el a kikötőket sem. Köszönöm szépen, Zsebrándi úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi és teljes mértékben elbukott biodiverzitás stratégia után 2011-ben én voltam a jelentéstevő ebben a rendkívül szomorú időszakban, és azt hittem, hogy most majd máshogy történnek a dolgok. Úgy gondolom, hogy mindenki érti, hogy mennyire fontos az ember számára a biológiai sokféleség, ezt mindenki tudja, a szélső jobbtól a szélső ballig, és gondoltam, hogy majd a mostani biodiverzitási stratégia rendkívül sikeres lesz, és ezt segíti a kohéziós politika, és ezt segíti majd a KAP. Hát sajnálatos módon nem ez történt. És most itt vagyunk 2016-ban, és megint csak kudarcot kudarcra halmozunk. Ugyanaz történik, mint 2011-ben. Az Európai Unió megint elbukott a biodiverzitási stratégiában. Úgyhogy, ha megint elmondjuk ugyanazt, amit öt évvel ezelőtt elmondtunk, akkor nem lépünk előre ne hagyjuk, hogy ez az 500 ezer európai ember nehéz helyzetbe kerüljön, mondom ezt a jelen nem lévő tanácsnak és a bizottságnak. Köszönöm szépen, Rida asszonyi a szó. Elnök asszony, mi az Egyesült Királyságban hiszünk a természetvédelmi területek és az élőhelyek megőrzésében Nagy-Britanniában és Európában is. Az Egyesült Királyságban fantasztikus területeket sikerült megőrizni, ezért hiszünk abban is, hogy a meglévő jogszabályokat érdemes megfelelően végrehajtani, de úgy gondoljuk, hogy a szabályok végrehajtása tagállami felelősség, azok, akik a leginkább dönteni tudnak a brit élőhelyek megőrzéséről, azok a britek. Nem igazán bízunk az Európai Bizottságban, hogy majd ők megvédik a környezetünket, és gondoskodnak az állatok jólétéről. Ami az éghajlatváltozást illeti, az Egyesült Királyságban az élőlényekre a legnagyobb veszély a lakosság robbanásszerű növekedése és az Egyesült Királyságba irányuló migráció, aminek következtében egyre eltűnnek a zöld felületek a beton alatt. Köszönöm. Kamos úr, egy percben. Tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt biztos úr, először is szeretnék gratulálni Demeszméker úrnak a kitűnő munkáért. Jó jelentés eh, van előttük. Más hozzászólók is már elmondták. A jelentés lehetővé kell, hogy tegye számunkra, hogy jobban elemezzük a környezetvédelmi szabályozást és jogszabályokat, és fontos, hogy ne legyen a jogszabály felővizsgálat. Nem most van itt az ideje az irányelvek felővizsgálatának, mindent a maga idejében. Most ezeknek az irányelveknek a végrehajtására kell összpontosítani, mert ha nem, akkor csak jogbizonytalanságot hoznánk, ami veszélyeztetni az Unióban a biodiversitást. Vannak konkrét veszélyek, és és akkor még nagyobb veszélyt idéznénk elő politikai és gyakorlati szinten is. Én arról szeretnék beszélni, hogy nagyon fontos lenne, hogy a bizottság egy kimerítő és átfogó listát készítsen a veszélyeztetett és az invázív fajokról, annak érdekében, hogy védeni tudjuk a biodiversitást. Fontos, hogy ezek az invázív fajokat kiírtsuk még mielőtt eluralkodnának Európában, és megfelelő intézkedések szükségesek. Erről szól egyébként a jelentés is. Ezek az invazív fajok, ezek komoly kihívást jelentenek, és fel kell készítenünk, hogy ellenük felvegyük a harcot, illetve ennek a negatív hatását kivédjük az európai gazdaságban. Komoly veszélyek vannak a biodiversitási területén, és ezt az állampolgárok is tudják, és ők cselekvést vár várnak részünkről. Köszönöm. a úr egy percben. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A világ egy komoly kihívás előtt van, élelmiszert kell termelni, és ugyanakkor az ökoszisztémára nehezedő nyomást csökkenteni kell új technológiák felhasználásával egyre több élelmiszert állítunk elő, miközben csökkentjük a hatását a természetre és az állategészséget is sikerült javítanunk. Tehát a legnagyobb veszély a természet számára nem a mezőgazdaság, hanem a tudás hiánya. Le kell állítani a biodiversitás sükítését, a mezőgazdaságra kevesebb föld kell ahhoz, hogy egy tonna, elő, egy tonna élelmiszert előállítsunk Hollandiában, és ez volt már a Natura 2000-ben is szerepel, de akkor mégis problémák vannak. Ha valamennyien együtt dolgozunk, és ha mindenki azonos irányban gondolkodik, mezőgazdászok és mások, akkor igenis el fogjuk majd tudni érni a biodiversitási céljainkat. Köszönöm szépen, elnök asszony! mondja Köztinger képviselő, a biodiverzitásban mutatkozó veszteség az ökológiai értékeink elvesztését is jelenti. Azt hiszem a parlament nagyon egységes, amikor a biológiai sokféleség védelméről van szó, és a természet védelméről. A 2020-as stratégia a maga hat pillérével jó irányt mutat, de azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy a végrehajtásban még van mit tennünk Európa szerte annak érdekében, hogy a megfogalmazott célokat el is érjük. Üdvözlöm a meglévő irányelvek jobb végrehajtására vonatkozó követelést, és örülök, hogy a parlament többsége úgy gondolja, a felülvizsgálatra nincs szükség, mert ez hosszú távon nem vezet eredményre. A legalapvetőbb probléma, és erre sokkal jobban oda kell figyelnünk, az, hogy a gazdákat nem igazán vonjuk be a munkába, amikor a Natura 2000 területek kijelöléséről van szó. Az évekig termelt monokultúrák esetében nem igazán nagy a veszély, de azok a gazdák, akik nagyon tudatosan dolgoznak és nagyon lelkismeretesen dolgoznak, általában egy olyan szembesülnek, amely miatt a meglévő bevételeket már nem tudják visszaforgatni a gazdaságukba. Erősebben be kell vonni tehát a gazdákat, támogatni kell őket, a tekintetben, hogy ők is tegyenek valamit a biológiai sokféleségért. Köszönöm. Monsieur Dorfman, egy minut Dorfman képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentésben felvetjük a kérdést, hogy az európai megközelítés a biológiai sokféleség fenntartására és fejlesztésére megfelelő-e, észszerű-e de fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy a meglévő szabályozások megfelelőek-e, célra vezetőek-e. Láthatjuk például, hogy Európában bizonyos fajokra nem lehet vadászni, és nem lehet ellenőrizni a populációjukat, teljesen függetlenül attól, hogy mennyi medve vagy farkas található az erdeinkben, ezeket védeni kell a szabályok értelmében, de nem biztos, hogy valóban hozzájárulnak a biológiai sokféleséghez. Én egy olyan vidékről származom, ahol az elmúlt években elszaporodtak a medvék és a farkasok, ellehetetlenítve a gazdák életét, és ellehetetlenítve az állatok legeltetését. Sajnos igen súlyos esetekre került sor, embereket támadtak meg, egy turisztikából élő területen ez rendkívül nagy károkat okoz. Úgy gondolom, egy politikai vitára van szükség a témával kapcsolatosan. Mérlegelnünk kell a biodiverzitás észszerű védelme között és a polgárok biztonsága között, mert máskülönben különben Jön a medve, jön a farkas, és elmegy a gazda. A biodiverzitás szempontjából főként az alpesi területeken ez nem lesz nagy előrelépés. Köszönöm. Köszönjük szépen, Péter Le úr, másfél perc. Köszönöm a szót. A biológiai sokféleség túlélésünk szempontjából alapvető fontosságú. Hogyha ugyanúgy járunk el, mint eddig, akkor nem fogjuk elérni a célokat. Csak akkor tudjuk megőrizni a biológiai sokféleséget, hogyha paradigmaváltásra is képesek vagyunk, és megvan ezzel kapcsolatban a politikai akarat nézzük meg, hogy mi történik a méhekkel. A méhek folyamatosan elhalnak, eltűnnek, pedig a fajok háromnegyedének a túlélése a méhek megporzásától függ. Nagyon sok ágazatban a mezőgazdaságon belül helytelen döntéseket hoztak, ezeken változtatni kell, az alapvető orientációkat át kell gondolni. A közös agrárpolitikában fókuszváltásra van szükség, és a biológiai sokféleséget előnybe kell helyezni a piaccal szemben. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Hatan kértek szót gospođo predsjednice prema izvješću europske komisije o Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Bizottság jelentése szerint az Európai Hálózat és a gazdasági összefüggések, történtek előrelépések a Natura two thousand élőhelyek megvédése szempontjából. 4,5 millió munkahely is létrejött az Európai Unión belül. Akik úgy gondolják, hogy a biodiverzitás nincsen veszélyben, azoknak azt is tudniuk kellene, hogy a 2015-ös barométer vizsgálat szerint több mint 80% az európaiaknak úgy érzi, hogy őt érinti közvetlenül a biodiverzitás csökkentése, és 20 kilométertől él a lakosok 80%-a valamilyen védett terület területtől. Ezért szeretik megvédeni a lakhelyük közelében lévő területeket. Ugyanakkor a, vid, a környezetvédelem nem lehet ellentmondásban az ottani lakosok életével. Valamilyen egyensúlyt kell találni. Azon országok, ahol a legnagyobb Natura 2000 ö, legnagyobb területet foglalja el. Szanyi Tibor, parancsoljon! köszönöm szépen elnök a bár itt a tolmácsolás miatt nem kaptam direktbe a jelzést de megköszönöm a lehetőséget még egyszer. ez a mai vita azt hiszem hogy valamennyiünket arról győzött meg hogy bár a vonatkozó rendelkezéseket törvényi hátteret jónak gondoljuk de mégis a megvalóstásban látjuk a hibákat. én azt hiszem hogy itt elsősorban a tagországok kormányaira kell rámutatnunk hiszen ők azok akik mindig találnak valami olyan gazdasági érdeket ami miatt onnantól kezdve elfordulnak a természetvédelem feladatától. én azt gondolom hogy szemléletváltozásra van szükség jelesül legalább annyira el kell téljük a természet meggyalázását mint amennyiben eltéljük az emberi jogok meggyalázását akár gazdasági akár másmilyen értelemben. köszönöm szépen! Marias képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Rendkívül fontos szerepet játszik a mezőgazdaság abban, hogy a biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzéseket elérjük vagy sem. Minden egyes gazdának hozzá kell járulnia a biológiai sokféleség védelméhez. Görögországban a trojka nagyon komoly adókat vetett ki a biodízelre, és hiába küzd a görög mezőgazdaság, hogy megmentse, amit még meg lehet, rendkívül nehéz helyzetben vannak. Vele úr, remélem, hogy figyel rám, hogy a bizottság döntései milyen nehéz helyzetbe hozták Görögországot, és ez nem csak a biodízelre vonatkozik. A tunéziai olajimportra vonatkozó döntés szintén Görögországot sújtotta. Tehát egyrésztről ott vannak a memorandum által sújtott görög gazdák, akik alig élik túl ezt a helyzetet. Köszönöm szépen, Müller képviselő. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Szerintem vitathatatlan, hogy a biodiverzitás olyasmi, amit meg kell védenünk, és további erőfeszítésekre van szükség a biológiai sokféleség fenntartására. Mindeközben nem szabad elfelejtenünk, hogy a követelményeket más célokkal kiegyensúlyozott relációba kell helyeznünk. Mindenek előtt a mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra gondolok, ezek nagyon fontosak a biodiverzitás fenntartása szempontjából. Tudományos szempontból nem vizsgálja a jelenlegi helyzetet a félidei értékelés. Az a kijelentés, miszerint az erdők 80%-a nincs jó állapotban, komolytalan, hogy ilyen állításokat hogyan tehetnek anélkül, hogy 28 tagállamból származó adatok rendelkezésre állnának, számomra érthetetlen. Ha igazi előrelépést akarunk, akkor jelentős javulásra van szükség a kommunikációban, és egyeztetni kell a különböző földterületek tulajdonosaival. Jobb ösztönzőkre van szükség, és megfelelő adatgyűjtésre. Ferreira képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A széttöredezettség, az élőhelyek megváltozása, a természetes erőforrások túlzott kiaknázása, az idegenhonos, inváziós fajok megjelenése. Ezek kulcsfontosságú jelenségek mind-mind kihatással vannak a biodiverzitás alakulására. Az Európai Stratégia egyáltalán nem tud eleget tenni ezen kihívásoknak. Növelni kell az erőforrásokat, a rendelkezésre álló eszközök számát, de egész sor olyan ágazati szakpolitikára is szükség van, amelyek mind-mind befolyásolják a biodiverzitást. Fel kell lépni az intenzívebb mezőgazdasági tevékenységgel szemben, az idegenhonos inváziós fajokkal szemben fel kell lépni, és jobb finanszírozásra van szükség a Natura 2000 hálózatra vonatkozólag. Meg kell erősíteni a LIFE programot, emelni kell az erre vonatkozó költségvetési forrásokat, ezek mind-mind olyan lépéseket, amelyeket a módosítóink révén javasolni fogunk. Of course, Állat képviselő, természetesen teljes mértékben támogatom a biológiai sokféleséget, annak fenntartását. A választókerületemben, az Egyesült Királyságban és Európa minden egyes. Úgy gondolom, hogy meg kell őrizni azokat a különböző fajokat és területeket, amelyek az Egyesült Királyságban és Európában is találhatók. Egyetértek a jelentés alapvető állításával, ezeket mind meg akarom óvni, úgy, ahogy mindenki más itt. De a jelentés más részeivel nem értek egyet, ott, ahol észszerűségre lenne szükség, hogy bürokráciát javasol, ott, ahol a halálományok védelmére lenne szükség, a közös halászati politikát támogatja a szöveg, és ahol helyi szintű döntésre lenne szükség, ott a központosítást javasolja. Ez a hely látja, hogy hol a gond, hol a probléma, de a megoldásokat már nem. Köszönöm szépen, lezártuk a spontán hozzászólásokat, ismét Vella biztosé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a nyitott és egyértelmű elkötelezettségért a biológiai sokféleség védelmében. Remélem, hogy minél hamarabb elfogadhatjuk majd az állásfoglalást, és ez a tanácsi következtetésekkel segítséget nyújt majd a biológiai sokféleségi célkitűzések elérésében a félidős felülvizsgálat, a parlament jelentése és a tanácsi következtetések egybecsengenek, mindannyian kimondják, hogy kritikai fontosságú a biológiai sokféleség, és hogy ennek védelme minden egyes ágazatra ki kell, hogy terjedjen. Az Európai Parlament fontos, mondhatnám kulcsfontosságú szerepet játszik a biológiai sokféleségi célkitűzésekben egyrészt figyelemfelkeltéssel, másrészt pedig azért, mert a sokféleségi kritériumokat felveszi más Európai Uniós szakpolitikákba is, illetve az, hogy ezt az állásfoglalást konkrét Európai Uniós intézkedésekké és finanszírozási lehetőségekké gyúrja át. Természetesen minden egyes résztvevő fél részéről maximális támogatásra van szükségünk, Enélkül nem tudunk előre haladni, és ennek a nagy támogatottságnak az elérése az egyik nagy kihívásunk. Nagyon sok képviselő elmondta azt a véleményét, hogy a tagállamoké a legnagyobb felelősség és a legfontosabb munka a végrehajtásban. Ez egyértelmű, mint ahogy Catherine Bellet is elmondta, a végrehajtásra kell koncentrálnunk. Boylan képviselőm arra kért, hogy foglaljak állást. Na most nem az én feladatom, tehát nem nekem egyedül biztosnak kell döntéseket meghoznom, hanem a fitness check után az egész biztosi kollégium közösen hozza majd meg a döntést, és természetesen nem az a célunk, hogy alássunk eddigi jogszabályokat, hanem az, hogy minél hatékonyabban elérjük a 2020-as célkitűzéseket. Auken képviselő kérdését feljegyeztem, és természetesen tudom, hogy mennyire szakértő kollégáról van szó. Timmermans biztossal együtt mindannyian a környezet és a biológiai sokféleség védelméért harcolunk. Számos képviselőtől számos megjegyzést hallottam abban az irányban, hogy a gazdákat és minden egyes mezőgazdaságban dolgozót is be kell vonni ebbe a harcba. Igen, egyetértek ezzel, és itt is fontos a végrehajtás. És Fontos az is, hogy a félidős felülvizsgálat önmagában véve már beazonosít problémákat, okokat, és itt nem csak a rossz végrehajtást tudom felsorolni, mint okot. Vannak olyan problémák, amelyek nem mezőgazdasági jellegűek, de vannak olyanok valóban, amelyek a jelenlegi káp rossz végrehajtásából vagy rossz mezőgazdasági gyakorlatokból fakadnak. A biológiai sokféleség védelmére elindított intézkedéseket maximálisan ki kell használni mind nemzeti, mind pedig helyi szinten. A termőföldek védelme és a természeti területek védelme szintén, szintén rendkívül fontos, hogy újra éleszthessük a biológiai sokféleséget. Reméljük, hogy el tudjuk érni az EU-s diversitási célkitűzéseket, amelyek mindannyiunk számára fontosak, ugyanúgy a mezőgazdaság számára is. És mint ahogy Köztinger képviselők, valóban a megoldás részeivé kell, hogy váljanak, és engedjék meg, hogy egy pozitív megjegyzéssel zárjam a hozzászólásomat. A félidő stratégia megfogalmaz aggályokat, ugyanakkor optimista megjegyzéseket is tartalmaz. A rossz előrehaladásnak vannak okai, ezeket az okokat meg kell vizsgálnunk, de azt sem szabad szem elől tévesztenünk, amit már elértünk. A jó politikákat ki kell emelnünk, hiszen azért voltak pozitív tapasztalataink, amelyekből lehet tanulni, és ezekkel alátámaszthatjuk a jövőbeli döntéshozatali folyamatokat. Az elkötelezett résztvevők hálózata folyamatosan növekszik, és így közösen lépünk fel a biológiai sokféleség érdekében. Vissza kell vezetnünk az Európai Uniót a megfelelő sínre, amely a célok eléréséhez vezet. Ezek a célok nem végcélok, hanem eszközök, tulajdonképpen a végcél a teljes 2020-as célkitűzés sorozat elérése. Mindenkinek szorosabban együttműködve és keményebben kell dolgoznia, hogy elérhessük ezeket a célokat. Köszönöm szépen, elnök asszony!